fogadtunk el. a krim szakbizottsággal kapcsolatban. Ugye az elképzelések szerint 2013. március 31-éig élt volna ez a szakbizottság, a szervezett bűnözéssel foglalkozó szakbizottság, ezt az elnökök értekezlete megváltoztatta a 184-es szabály értelmében, és szeptember 30-áig, tehát 2013. szeptember 30-áig terjeszte ki, terjesztette ki a mandátumot. Ezzel kapcsolatban van-e ellenjavaslat? Nem, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Tehát jövő év szeptember 30-áig él majd ez a szakbizottság. Még egy bejelenteni valóm van. Tavares úr. Sim, senhor presidente, é para a propósito desse prolongamento. a Ami a különleges bizottság bűnüldözés, szervezetbűnözés és pénzmosás elleni bizottság meghosszabbítását illeti, ami a HCBC bankot illeti, 1,2 milliárd eurós büntetést kell, hogy fizessen pénzmosásért. Mi alapot kívánunk létrehozni a különböző pénzmosás miatti büntetésekből, befolyó pénzekből, és nagyon remélem, hogy ezt a célt el fogjuk tudni érni, annak köszönhetően, hogy meghosszabbítják a bizottság munkáját. Igen, Tavares úr, pontosan ez lenne a cél a dolognak, talán nem hallgatta figyelemmel a bejelentésemet. Még valaki emelkedik szóra? Sì, grazie Presidente, sono di questa commissione che grazie al consenso... Köszönöm szépen. Én vagyok az elnöke ennek a bizottságnak, és meghosszabbították a mandátumát. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, és főleg tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy a múlt héten kedden Washingtonban voltam, ahol az igazságügyi tárca, az FBI képviselőivel beszéltem, és ők is támogatták ezt a tevékenységet, de ugyanakkor mindenki nagyon odafigyel ennek a bizottságnak a munkájára, nagy elvárásai vannak ezzel kapcsolatban, hiszen eddig is már nagyon sok munkát végzett, hét hónap alatt húszszor ült össze, úgyhogy köszönet a kollégáknak a bizalomért, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Jó munkát kívánunk ezzel a mandátum kiteljesítése. Tegnap az elnök a 187-es